Ok, je vous propose de commencer. Javaslom, hogy kezdjük is el az ülést. A napi rendet mindenki láthatja, úgyhogy gondolom, hogy ezt jóvá hagyhatjuk. Ami a nyelveket illeti, minden nyelv rendelkezésre áll, kivéve horvát és gaelik nyelvekre nincsen csak tolmácsolás. Az előző ülések jegyzőkönyvét megkapták, és hogyha nincsen ezzel kapcsolatban észrevétel, akkor az ülésünk végére azt jóváhagyottnak tekintjük. Kezdjük is a meghallgatásunkat. Emlékeztetnék rá, hogy március 23-án a bizottságunk eszmecserét tartott erről a nagyon fontos kérdésről, ez a szociális ellátás és a bizottság javaslatáról a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával kapcsolatban. Itt volt Marian Tyson biztos asszony is, aki bemutatta az ezzel kapcsolatos terveit a felülvizsgálattal kapcsolatban. Tehát ez egy nyilvános meghallgatás, amelyben próbálunk tovább lépni ebben a kérdésben, és meggyőződésem, hogy nagyon fontos lesz ez az előadónk Balasz képviselő és az árnyék jelentéstevők számára is. Három előadónk lesz ma. Egyrészt Eichenhofer professzor úr, aki polgárjogi és szociális biztonsági rendszerrel kapcsolatos jogok tekintetében szakértő a Jénai és az Oznabrüki Egyetemen. Majd pedig Evelyn de Jong, ott fogjuk meghallgatni, aki az Ernest Young Eindhoveni holland irodájában dolgozik, majd pedig Carlos Garcia de Cortázar Nebredát fogjuk meghallgatni, aki a oktatásügyi, kultúraügyi és fogyasztóvédelmi részleg igazgató helyettese a külügyi és együttműködési minisztériumban Spanyolországban. Mindenkinek 10 percet fogunk adni, majd pedig meghallgatjuk az előadót, az árnyékjelentéstevőket és az esetleges kérdéseket, és észrevételeket. Egyből meg is, meg is adom a szót Eichenhofer úrnak. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a meghívást. Geht? Ja. Der Vorschlag, über den ich sprechen möchte. A javaslat, melyről szólni szeretnék, alapvetően három nagy témakört ölel fel az európai szociálpolitika területén először is az elmúlt években az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában kiéleződött az a kérdés, hogy milyen viszonyban állnak a rendelkezések a szociális biztosítási rendszerek koordinációjára vonatkozóan, valamint az EU polgárok szabad mozgáshoz való joga. Volt egy sor nagy feltűnést keltő döntés, amelyek ezen javaslatban kerültek kidolgozásra, és ahhoz használták, hogy a hatályos koordinációs jogot továbbfejlesszük. Van itt egy javaslat mely az ápolási e, teljesítmény koordinációjával foglalkozik, és a munkanélküli biztosítás új kialakítását irányozza elő. Ezen kívül nagyon sok egyedi javaslat is van, azonban ezek nem állnak a középpontban abból a szempontból, amiről én most itt szólni fogok. Először is itt van a szociális segítségnyújtási jog és koordináció nagy témája az Európai Bíróság számos döntést dolgozott ki mindig a szociális segélyhez való jogosultság esetében az nem dolgozó az inaktív EU polgárok számára. A koordinációs elvek alapján, különösen az egyenlő bánásmód elve alapján valami, valamennyi EU polgár vonatkozásában, de a követelmény alapján is, amely alapján a lakhely egy valódi fogalomá vált, az előtérbe került a 24-es cikke a szabadmozgásról szóló irányelvnek, mely szerint az inaktív rászorulók esetében kivételek vannak a munkanélkül segély és a betegbiztosítási védelem esetében. Nos, ez a szabályozás bedolgozandó a koordinációba, és preambulum bekezdésekkel kell, hogy ezt körülvegyük. Ezek közül egyik nagyon fontos számomra. Egy korábbi, egy későbbi 40 es cikkbe felvendő észrevétel, mely szerint az EU, amikor átdolgozza az illetékességet a tagállamok részéről, kötve érzi magát a jó az emberi jogokhoz, amelyek az alapvető jogok katájában szerepelnek, valamint az emberi jogokhoz, mint ahogyan ez az Európai Emberi Jogi Egyezményben szerepel. Éppen ezért fontos, ez, hölgyeim és uraim, mert tudjuk, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezmény keretében a szociális jogok vívmányként védendőek, és bizonyos diszkriminációk a szociális teljesítmények nyújtásánál tiltottak. Az a kérdés, hogy ez az ítélkezési gyakorlat, hagyomány, amelyel kapcsolatosan az EU el sikra szel, vajon a tagállamok részéről is azt jelenti, hogy, hogy valóban betartják ezeket a követelményeket. Az elporjás is ugye egy nagy kérdés. Ez nem önálló szociális segítségnyújtási ág egyes EU tagállamokban, egyesekben viszont igen. Az Európai Bizottság egy javaslatot terjeszt be, mely szerint az ápolás a koordinációs rendszer része kell, hogy legyen az alapelvek, amelyek már az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata során évtizedek óta léteznek, a szabályozás tárgyaivá kell, hogy váljanak, azaz, hogy az ápolás a betegbiztosítási rendszer alapelvei szerint exportálható, és a betegbiztosítási jogok érvényesülnek ezen esetekben is, ami bizonyos irritációt kelt, ugyanis van olyan rendelkezés, amely megakadályozza, hogy a betegek és ápolási teljesítmények együtt kerüljenek igénybevételre. Itt világosra kell tenni, hogy a koordináció határaiba ütközik, hogyha az országok között, amelyek esetében koordinációs igények állnak fenn, nagy struktúrás különbségek mutatkoznak ezen a területen arra vonatkozóan, hogy az ápolás a beteg kezelés része, vagy saját szociális teljesítmény, vagy szolgáltatás, tehát ez különbségeket okoz a szociális biztosítás rendszereiben. Technikailag különböző módon kerülnek ezek a szolgáltatások finanszírozásra és adminisztrálásra ugyanis. A fontos rész szerintem a munkanélküliséghez kapcsolódó szolgáltatások újjáalakítása. Itt megállapíthatjuk, hogy az érvényes jog a munkanélküli szolgáltatások esetében nagyon erőteljesen eltér a szociális biztosítás más rendszereitől. Tehát itt a pénz teljesítmény csak exportálásra csak korlátozottan érvényesül ezen a területen, a biztosítási időszakokat összeszámolják, ugyanakkor vannak problémák olyan személyekkel, akik az egyik államban dolgoznak, és a másikban élvezik ezeket a teljesítmények, vagy, vagy szolgáltatásokat. Tehát ez a terület némileg a többi mögött kullog, egyes esetekben egy helyet hát hat hónapig is érvényes a munkanélküliségé nyújtása, sőt egyes országokban végtelenségig nyújtható munkanélküliségé. És itt a határon át ingázó személyek jelentenek még egy problémát, akik az A államban élnek, B államban dolgoznak, és a jövőben a B államban akarnak hozzájutni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy itt egyfajta összhangot kell létrehozni a ö, szociális biztosítás szolgáltatásának finanszírozása és a jogosultságok között. Ez nagy előnyökkel jár véleményem szerint, mert jelenleg a jelenlegi szabályozásban, ahol nem érvényes ez az elv, nagy nehézségek mutatkoznak már ami a, mér, a mérési alapot illeti, tehát a munkanélküli segély kiszámítását, hogyha ezt egy az egyben akarjuk átvinni Németországban, ez különösen erőteljes, például Svájc vonatkozásában, ahol nagyon magasak a bérek, és akkor itt felmerül, hogyha lakhely szerint jogosult az élető személy, akkor a magas svájci jövedelmet kapó személy esetében ez lesz a munkanélküli segély kiszámításának alapja. Tehát itt összevethető jövedelmet kell átszámítani az lakhely szerinti ország szabályai szerint. Az új szabályzásban ez megszűnne, tehát a szolgáltatási export elvét bevezetnék, és ez egy nagy előny. A másik nagy előny az az, hogy a hatályos jogban ugye vannak egyensúlytalanságok azon tény között, hogy a külföldön foglalkoztott fizeti a járulékokat, ugyanakkor itt ki kell egyenlíteni a munkanélkül segít, hogyha más országban kapja ezt, és itt meg kell nézni, hogy milyen hosszasan foglalkoztatták, három vagy öt hónapig, önök talán ismerik ezeket a szabályokat. Ezek nem megvalósíthatóak a gyakorlatban, ezek a szabályok, és ezek szintén megszűnnének, hogyha az adott személy váltja a jogosultsághoz való hozzájutás helyét. Itt az foglalkoztatás helyesemti ország az illetékes ország, ez nem lenne érvényes azon esetekben, amikor 12 hónapot meghagyja ez az időszak, az, azon esetekben továbbra is a lakhely szerinti állam marad az illetékes ország. Ugyanakkor ez nagyon problematikus, mert a rövid tartamú foglalkoztatás esetében nem jelentkezik jogosultság a munkanélküliségére, és ez a rendszert önmagában bonyolult, tehát tenni, a jogalkalmazás megnehezülne, és végezetül, hölgyeim és uraim, a határok mindig arra ösztönöznek, hogy akár magájogi megállapodások révén is használják ezeket a dolgokat bizonyos cég célokra, tehát itt magánjogi megállapodásokról beszélünk, és azt hiszem, hogy ezen még el kell gondolkodni. Köszönöm szépen a figyelmet. Eh, merci, docteur, en cas, pour euh, cet apport et Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy ennyire szintetikusan fogalmazott, hiszen soha nem könnyű ezt megtenni. Egyből meg is adom a szót Evelyn de Jongnak. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésükre a szociális biztonsággal kapcsolatos szabályokkal kapcsolatban. Először is szeretnék bemutatkozni, az Ernst Youngnál dolgozom, a Nemzetközi Szociális Biztonsági Szakértői Hálózat része vagyok, a, és egy határmenti szakértői központban dolgozom. Alapvetően gyakorlati szempontból fogom megközelíteni azon kérdéseket, amelyek a munkavállalók és munkaadók részéről felmerülnek, amikor nemzetközi viszonylatban dolgoznak. Így szeretnék hozzájárulni a mai vitához. Készültem egy anyaggal, hogyha megnézzük a javasolt szöveget, akkor azt gondolom, hogy ma a munkanélküli ellátásra és a tartósápolos biztosító ellátásokra fogok koncentrálni. A kollégám már beszélt arról, hogy mit is javasolnak a felülvizsgálat során. Ezek logikus javaslatoknak tűnnek. A határmenti munkavállalóknál a legutóbbi munkavállalás tagállama az, ahol egyébként befizettek ők maguk is járulékokat, lesz az illetékes tagállam a munka nélküli ellátás kifizetésére. Azt gondolom, hogy határmenti munkavállaló esetében ezt logikus lépésnek tartják majd, hiszen ma, hogyha munkanélkülivé válnak, akkor a tartózkodás hely szerinti állam fogja a munkavállalói segélyt kifizetni, és ezt elég érdekes, furcsa helyzetnek tartják gyakran. Természetesen a legutóbbi munkavállalás szerinti tagállam lehet, hogy előnyös, hogyha ott magasabb a munkanélküli segély, és hátrányos, hogyha a jelenlegi helyzet előnyösebb lett volna számukra. Ami a legutóbbi munkavállalási tagállam kifizetés szerinti kifizetést illeti, ez logikusabb a munkaadó szempontjából, hogyha a munkavállalói ellátás a határon átnyúló kontextusban, akkor megfelel jobban a szociális biztonsági terveknek, és ez általában korábban problémás volt. És ez jobban megfelel annak, hogyha megnézzük, hogy milyen feltételek mellett jár valakinek munkanélküli segély, akkor azt látjuk, hogy a legutóbbi munkavállalási tagállam szerint, hogyha a munkavállaló beleegyezik abba, hogy elbocsássák, ami a legutóbbi tagállamban gyakori volt, lehet, hogy a tartózkodás helyén szerinti tagállamban már nem kaphat munkanélküli segélyt azért, mert beleegyezett mondjuk abba, hogy elbocsássák. Tehát vannak előnyei ezen javasolt új szabálynak. De ahogy már elhangzott, pontosabban meg kell vizsgálni, hogy milyen konkrét kihatása lesz ennek, ennek a változásnak. Vannak például átmeneti szabályok, felmerülhet a kérdés, hogy ezen átmeneti szabályok valóban megfelelően működnek-e a már meglévő helyzetekre alkalmazva őket. Ami a 12 hónapos időszak összesítését illeti, e, tehát hogy 12 hónapig kell munkaviszonyban lenni, ezt hogyan kell értelmezni? Ez egy 12 hónapos időszak, vagy több rövidebb időszak, legalább 12 hónapos összesítése, ez hogyan működik, mi emögött az érv. És ami a végrehajtást illeti. Hogyha a legutóbbi munkavállalás szerinti tagállam fizeti ki a munkavállalási ellátást, de közben rendelkezésre áll ezen munkavállaló és más ö, munkát keres a tartózkodási hely szerinti tagállamában, akkor hogyan lehet a tagállamoknak biztosítani azt, hogy a szabályoknak megfelel, és hogy valóban megfelele az adott személy a munkanélküli segély feltételeinek. Egy további téma az az új fejezet, amelyet a tartós ápolást biztosító ellátásokra vezetnek be. Első látásra ez nagyon logikusnak tűnik. Alapvetően ez annak a folytatása, amelyet már mostanra is bevezettek és alkalmaznak. Tehát egy új fejezetet vesznek be a szövegbe a jelenlegi szabályokra vonatkozóan, ami az egészségügyi ellátást illeti. De hogyha részletesebben megnézzük ezt a szöveget, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi megfogalmazás a tartósápolás biztosító ellátások változásához vezethet, ezek koordinációjának a változásához. Tehát lehet, hogy valaki nem fogja már megkapni az ellátást, leginkább nyugdíjasokról van szó, hogyha több országban kapnak nyugdíjat, és feltételezem, hogy nem feltétlenül ez volt a változások célja. És lehetséges, hogy nagyobb bürokráciát jelent ez az érintett személyek és az intézmények számára. Ha megnézem, hogy én mit is tudnék ehhez hozzátenni, az az, hogy meglát, megvizsgálom, hogy a mindennapi üzleti működést ez hogyan befolyásolja. Hogyha az érintettekkel beszélek, azt látom, hogy azt hallom, hogy a jelenlegi javaslat kapcsán nem várják, hogy nagyon nagy kihatása lesz ennek a jelenlegi helyzetben, abból, amit most láthatunk, és a legnagyobb kihívásnak azt látják a nemzetközi munkavállalók tekintetében, hogy nyomon kell követni, hogy a munkavállaló megfelele a szociális biztonsági szabályoknak, és ez azt is jelentheti, hogy ha valaki egy szociális, másik ország szociális biztonsági rendszerében lesz ö, alany, akkor nagyon gyakran előfordulhat, hogy mondjuk valaki otthonról dolgozik, akkor lehet, hogy mégiscsak a tartózkodás hely szerinti tagállam lesz az illetékes tagállam, és akkor gyakran a munkaadónak a tartózkodás hely szerinti államban kell regisztrálnia a nyelvek, a külföldi szociális biztonsági jogosultságok kiszámítása nagyon komoly terhet ró mind a munkaadókra, mind a munkavállalókra. Ha az érintettekkel beszélek erről a javaslatról, akkor azt hallom, hogy egy EU-s eszköz vagy egy egységes ablak kialakítása segíteni a végrehajtását ezen szabályoknak. Ezen, ez nagyon komoly előrelépés lenne a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, és ez nagyon jó eszköze lenne az EU-s joganyagnak. Hogyha megnézzük, hogy mennyire változó világban élünk, akkor meglátjuk, hogy milyen innovatív munkamódszerek várnak ránk a jövőben. A jelenlegi rendelet kidolgozásakor még nem volt annyira gyakori, hogy valaki otthonról nemzetközi viszonylatban dolgozzon. De jelenleg nagyon sok munkaadó ösztönzi a munkavállalókat arra, hogy ne menjenek be az irodába dolgozni, hanem otthonról, otthoni irodából dolgozzanak. És nincsen megkülönböztetés ilyen szempontból az adott tagállamban és más tagállamban dolgozók között, és nem is lehet ilyen megkülönböztetés. De hogyha valakit engedélyeznek arról, hogy otthonról dolgozzol, és nemzetközi munkavállalóról van szó, akkor ez lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor a szociális biztonsági rendszer megváltozik. 25%-ot, hogyha a tartózkodási hely szerinti tagállamban dolgozunk, akkor már azon tagállam szociális rendszerébe tartozunk. Tehát ez egy modern munkakörülményeket lehetővé tevő rendszer lehet, hogy azt jelenti, hogy bonyolultabbá válik a helyzet. Ez pozitív és negatív hatásokkal is járhat, de meg kell nézni, amikor a koordinációs szabályokat vizsgáljuk, a jelenlegi helyzethez képes meg kell néznünk, hogy a jövőben milyen változások várhatók. Hogyha megnézzük a kiküldött és több tagállamban dolgozó munkavállalókra vonatkozó koordinációs szabályokat, amikor a rendeletet megfogalmazták sok évvel ezelőtt, akkor a kiküldött munkavállaló az volt, aki egy másik tagállamba elment, és ott dolgozott 100% az idejének 100%-ában. Mostanra egyre mobilisebbek a munkavállalók, és a nemzetközi kiküldetés gyakran azt jelenti, hogy több országban dolgozik, és mondjuk jelenteni abban a tagállamban jelent a munkavállaló, ahonnan kiküldték. Ha ez így marad, akkor a jelenlegi szabályok a kiküldött munkavállalókra vonatkozóan több országban is kell, hogy alkalmazhatóak legyenek. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor a munkavállaló a tartózkodási helye szerinti tagállamban kap majd szociális ellátást. A 16-os cikk alapján lehet megállapodásokat aláírni, de ez mind hosszadalmas folyamat. Úgyhogy ezt a kérdést is jó megnézni hogy hogyan lenne ezen érdemes változtatni. Ami a mellékletet illeti, ezt majd kioszthatom. Vannak még más témák is ezzel kapcsolatban, amit érdemes lenne megvizsgálni, de ezek eléggé szakmai, technikai jellegűek, úgyhogy még ezzel most várok ennek a bemutatásával. Köszönöm szépen! Euh, Köszönöm szépen! köszönjük szépen az előadást, hogy részletesen bemutatta, hogy a munkavállalók, munkáldók szempontjában mik az előnyök és mik a hátrányok. Köszönjük tehát ezt a bemutatást. Mindez természetesen nagyon érdekes a számunkra, és ezen el fogunk majd gondolkodni. Morán Sártyé képviselőasszony vendégei egy középiskolából, egy nemzetközi kísérleti középiskolából érkeztek, Poitiéből. Poitié, mint francia város egyébként is az innovatív megközelítéséről, a jövőbe látásáról, az előre tekintéséről híres, úgyhogy szeretettel üdvözöljük a vendégeket itt az ülésünkön. Je passe tout de suite la parole. Már is megadom a szót Carlos García de Cortazar Nebredának, ő szintén 10 percet kap. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást a mai ülésre. Ami engem illet, hogyha én is politika csináló lennék, és én is itt dolgoznék, akkor kimondanám, hogy az emésztés nélkül felolvasott szövegek, gyorsan felolvasott szövegek az önök egészségét károsítják. Úgyhogy a bizottsági javaslatot természetesen most itt senki nem fogja felolvasni. Nem szeretnék senkinek itt további szenvedést okozni. Emlékszem, amikor először elolvastam a 1408-ast, akkor Spanyolország éppen az Európai Uniós csatlakozásra készült. És hát elég nehéz volt a helyzet, semmit sem értettem a rendeletből, de aztán természetesen nagyon sokat tanultam ebből, úgyhogy senki ne essen kétségbe, hogyha valamit nem ért a hozzászólásomból, hozzá lehet ehhez szokni. Tehát a 883-asról beszélünk, amelyet tulajdonképpen a 2004-es évben sikerült elfogadni, 1997-ben kezdődtek a tárgyalások, tehát 7 évre volt szükség, és utána pedig 2010-ben, három évvel később lépett hatályba. Arra próbálok ezzel kiukadni, hogyha ezt az igen összetett eszközt bármilyen módon módosítani szeretnénk, akkor az igen nehéz feladat lesz. A bizottság javaslata nagyon sok aspektushoz hozzányúl ebben a rendeletben. Nagyon sok változtatást indítana el. Én személy szerint úgy gondolom, hogy van itt egy nagyon fontos elem, méghozzá a csalás elleni harc, a visszaélés elleni harc, ezzel kell leginkább foglalkoznunk. Nyilván ezzel a célkitűzéssel mindannyian egyetértünk, de azért fel kell tenni azt a kérdést, hogy az az eszköz, amit alkalmazunk a csalások visszaszorítására, az megfelelő eszköz, kiegyensúlyozott eszköz. A 883-as elfogadása óta egyetlen apró módosításra került sor, hogyha jól emlékszem, ez a 2010-es évben történt. Egyébként ezt a javaslatot leginkább multilaterális javaslatnak tudnám nevezni, és én két fontos elemet szeretnék ebből kiemelni, egy politikai jellegű és egy technikai jellegű elemet. Nézzük először is a három legfontosabb pontot. Vannak egyébként ezek között olyanok, amelyekről az előttem szólók már említést tettek, mind a két prezentáció nagyon jó volt, de azért én is kiegészítem majd ezt egy-két dologgal. Az első az egyenlő bánásmód elve. Itt az ötös preambulum bekezdés látható a diámon, amely tartalmazza a legfontosabb elemeket, a kulcsfontosságú elemeket, és a negyedik bekezdés, a negyedik cikk második bekezdése látható most, amely szintén az egyenlő bánásmód elvét fogalmazza meg, de ezt egy feltételhez is köti. A tagállamok bevezethetnek még további korlátozásokat, a szociális juttatások tekintetében az inaktív az inaktív személyek irányába, és hogyha megnézzük az erre vonatkozó, vagy ezzel kapcsolatban hozható bírósági ítéleteket, akkor azt látjuk, hogy ezek között vannak olyanok, amelyek, amelyeket túllép a bizottság javaslata. Tehát a bíróság ítéletei megállnak egy bizonyos vörös vonalnál, ezen viszont túlnyúlik, vagy túlnyúlna a bizottság javaslata. A Péter Brej ügyre szeretnék kitérni. Mit is mondott a bíróság a Péter Brej ügyben? Kimondta, hogy az egyenlő bánásmód elvét automatikusan alkalmazni kell, és ezt semmilyen módon nem lehet kizárni. Hogyha egy más értelmezést alkalmazunk, akkor viszont ez az automatikus elv nem alkalmazható. Hogyha megnézzük ezt a szöveget, és ezt megpróbáljuk, megpróbáljuk értelmezni, és nem szó szerinti értelmezésről van szó, akkor lehet, hogy más eredményre jutunk, mint a bizottság javaslata az is elképzelhető, hogy milyenkor csekket fogunk aláírni, és bizonyos országok, meghatározott országok egyébként, más szolgáltatásokat fognak nyújtani az inaktív állampolgároknak, mint mások, és attól tartok, hogy itt Pandora szerencéjét fogjuk felnyitni. Erre hívja fel a figyelmet a Peter Bray ügy is. Ezen kívül a bizottság Egyesült Királyság ügyet is meg kell néznünk, és nem fogok itt most ítélkezésekbe bocsátkozni, és nem fogok a Brexitre se utalni, de azért néhány fontos elemet el kell mondanom. A bíróság elfogadja, hogy indirekt diszkriminációról van szó, ez az első fontos elem. Másodszorban a bíróság ezt a közvetett diszkriminációt úgy tekinti, mint aminek kihatása van az Egyesült Királyság eljárásaira nézve, ugyanakkor visszautasítja a bizottság javaslatát. Ugyanis a bizottság nem hozakodott elő megfelelő bizonyítékokkal. De mi történik akkor, hogyha a bizottság előrukkol ezekkel a bizonyítékokkal? Mi történik akkor az arányosság elvével, mert az arányosság elvének is érvényesülnie kell. A rendelettervezet szerint elfogadunk valamit, elfogadunk valamit, amiről a bíróság már nyilatkozott, és az emberek szabad mozgásának az alapelvét, ami az egyik alapító elvünk, nem biztos, hogy megfelelően tudjuk értelmezni. Az előttem szólók már elmondták az ezzel kapcsolatos véleményüket. És egy rövid referenciát is szeretnék itt felvázolni. Három hónapos várakozási idő jelenik meg még az első alkalommal itt a szövegben. Tehát az utolsó állam az, amelynek a szolgáltatást nyújtani kell, a juttatást nyújtania kell, és figyelembe kell venni a más tagállamban letöltött szolgálati időket is. Amennyiben az érintett személy az utolsó három hónapban nem dolgozott, és nem fizetett járulékokat, akkor nem kell az adott tagállamnak juttatásokat fizetni. De annak érdekében, hogy ez érthetőbb legyen, elmondanék egy példát. Van egy személy, aki A tagállamban 24 hónapot dolgozott, utána átment egy B tagállamba, és ott két hónapot dolgozott, utána pedig munkanélküli lesz. Jelenleg a B tagállamnak kellene kifizetnie a juttatásokat, figyelembe véve mind a 26 letöltött munkahónapot, 24 plusz 2-t. De a bizottság javaslatában, ha az adott személy 24 hónapot dolgozik az A országban, utána két hónapot dolgozik a B országban, és utána munkanélkül lesz, akkor az A tagállamnak kell megfizetni a juttatásokat, pedig az adott személynek már semmilyen kapcsolata nincsen az A tagállammal hiszen a B tagállamban lakik már, és hogyha mondjuk nem ugyan olyanok az életkörülmények, nem ugyanolyan a vásárlóerő az A és a B tagállamban, akkor ez nagyon komoly problémákhoz vezethet, éppen ezért ez a megoldás nem biztos, hogy megfelelő. És ugyanez vonatkozik a 48. cikkre is, amely azt mondja, hogy minden egyes periódust össze kell adni, de van itt egy kiegészítés, és látom, hogy már csak nagyon kevés időm van, úgyhogy gyorsan szeretnék még egy harmadik elemet is elmondani a delegált és a végrehajtási aktusok kapcsán, amely szintén problematikus lehet, és amely szintén meghatározza a bizottság, a tanács és a parlament kapcsolatát és erőviszonyait. Hát, hogyha nekem szegeznék a kérdést, hogy mi az én véleményem, akkor azt tudom elmondani, hogy mindaz, ami 2009-ben és 2010-ben történt, mint változtatás, azt most már nem lehet megtenni. Az az eredmény, amit elértek, például azzal kapcsolatban, hogy az ingázók családtagjai és bizonyos jogokat kapjanak. Még egy kicsit részletesebben ki kellene térnünk, de ehhez további példákat kellene felsorolnom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen a megjegyzéseket. Igen, valóban lesz még min gondolkodnunk, és nagyon érdekes volt a bírósági ítélet bemutatása is. Guillaume Balásznak adom meg a szót három percben, aki a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket a meghívott vendégektől, ezek ugyanis bemutatták, hogy mennyire összetett ez a téma. Így látható, hogy nem egy egyszerű bizottsági javaslatról van szó, amelyen ne kellene dolgoznunk, amit ne kellene elemeznünk, annak érdekében, hogy a lehető legjobb munkát tudjuk elvégezni. Rövid leszek, mert szeretnék időt hagyni arra, hogy a kollégák kérdezhessenek, illetve hogy az árnyék jelentéstevők is szót kapjanak. De azért mind a három meghívott vendégtől szeretnék valamit megkérdezni, ugyanis nem ilyen jellegű elemzést vártam, és nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy lesz a különbség a jelenlegi helyzet és a bizottsági javaslat között. Úgyhogy azt szeretném kérni hogy egy általánosabb véleményt mondjanak a bizottság javaslatáról itt most. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ez a javaslat inkább jó irányba halad, de azért van rajta mit javítani. Úgy gondolják esetleg, hogy nagyon komoly reformokra van szükség, hogyha szeretnénk javítani a helyzeten. Tehát azt kérném, hogy teljesen szabadon egy általános véleményt mondjanak a bizottsági javaslatról. Köszönöm szépen. Nézzük akkor az árnyék jelentéstevőket, és utána természetesen megadjuk a lehetőséget a három meghívott vendégnek, hogy választ adjanak azokra a kérdésekre, amik majd elhangzanak. Mindenkinek két percet fogok adni az árnyék jelentéstevők közül. LPP Sven Schulze. Ilyen tisztelt elnök úr, tisztelt de Jong asszony, Garcia úr és Eichenhofer úr, köszönöm, hogy ma itt vannak. A legutóbbi előadást nagyon érdekesnek találtam. Elolvastam ezt a kb. 50 oldalt, hogy hogyan lehet ezt értelmezni. Hát elmondanám, hogy az én részemről ez egy jó alapot jelent, azt illetve, amit a bizottságtól kaptunk, legalábbis én ezt így értékelem képviselőként. Néhány kérdést szeretnék feltenni elég gyorsan, <clears throat> olyan témákra kitérve, amelyekről már önök is említést tettek egyrésztről, a munkanélküli segít három, illetve hat hónapos időtartamra exportálni lehessen ez a bizottság javaslata. Az önök nézőpontjából ugye Eichenhofer professzor úr beszélt erről, ez elégséges az a hat hónap, lehetne ezt kit terjeszteni a maximális lehetséges időtartamra? A második téma az Európai Bíróság ítéleteinek figyelembe vétele. Ugye a 883 mal ez is téma volt, megpróbálták ezeket a felülvizsgált során az Európai Bírósági ítéleteket figyelembe venni. Sikerült ez önök szerint, avagy sem? És még egy speciális kérdés. Itt van ez az Alimanocs ítélet. És ahogy én értelmezem, a bizottság eltekintett ettől, hogy ezeket a, kodifikálja ezeket a szociális ellátáshoz való jogokat az Európai Bíróság ítélete nyomán. Van-e még időm, elnök úr? Nem tudom, hogy esetleg még maradt -e egy kis időm. Je continue en donnant la parole à notre... Helga Stevens lesz a következő hozzászóló, ECR. Thank you, Chair. Uh, I also have some questions. Uh... Köszönöm szépen. Nekem is lennének kérdéseim. Az egyik kérdésem tulajdonképpen hasonló ahhoz, amit a kollégám kérdezett a bíróság ítéleteinek kodifikációjával kapcsolatban úgy gondolom, hogy a javaslat valóban kodifikálta az EC bizonyos ítéleteit, és úgy gondolom, hogy a javaslat igen hatékonyan tisztáz bizonyos kérdéseket, és ezáltal magasabb szintű jogbiztonsághoz vezet majd. Ez segíti a tagállamokat abban, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy például valaki bebizonyítsa, hogy mi a szokásos tartózkodási helye, és ezáltal egyértelműen eldönthető, hogy a tagállamoknak milyen intézkedéseket kell meghoznia. Először is az a kérdésem, hogy ez az értelmezés jó-e, vagy pedig valamit esetleg rosszul értelmeztem. És most szeretnék tovább lépni a gyermekekre vonatkozó juttatások exportjára hordozhatóságára. indexálására. A konkrét kérdésem az, hogy hogyan lehet a gyermekek számára az egyenlő bánásmódot biztosítani, hiszen az vásárlóerő más és más a különböző tagállamokban, és Tyson biztos is elmondta, hogy itt igazából egészen alacsony százalékos adatokról van szó, talán 1-2 százalékról, de hát a megélhetéshez egészen más pénzösszegek szükségesek egyik tagállamban vagy egy másikban, és én úgy gondolom, hogy ez igen nagy probléma bizonyos tagállamok számára. Tehát, hogyha az átlagokat nézzük, akkor talán alacsony ez, de vannak olyan tagállamok, ahol ez igenis nagy problémát okoz, ezért úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit részletesebben meg kellene még vizsgálni. Nézzük meg, hogy a visszaéléssel, a csalással hogyan lehet szembe menni. Amit most látunk a tagállamokban, az az, hogy körülbelül hasonló eszközökkel dolgoznak a tagállamok a csalás és visszaélés elleni fellépésnél. A kérdésem az, hogy ezek az eszközök működnek, ezek az eszközök hatékonyak, amelyekkel jelenleg élünk. Köszönöm. Köszönöm szépen az ALDE nevében Marian Harkin. Köszönöm szépen! Köszönöm elnök úr, és köszönöm a meghívott szakértők hozzászólását is. Valóban, igen, összetett dokumentumról van szó, és én is csak most értettem meg, hogy milyen komoly munka vár még ránk. Csak néhány gyors megjegyzést engedjenek meg. A különböző bírósági ítéletekre utalás történt itt a mai napon, és volt köztük egy, amelyről az utolsó meghívott vendég szólt, és megjelent az a kritika, hogy a bizottság ugye nem szolgált megfelelő bizonyítékokkal, azt hiszem, hogy ezt meg lehetne nézni, és meg kellene nézni azt is, hogy mik a korlátai a személyek szabad mozgásának. Ugyanis más bírósági ítéletek is vannak, amelyek befolyásolták ennek a bizottsági kezdeményezésnek a megszületését. Melyek ezek? Én igazából nem olyan tudom, hogy hogyan lehet újraértelmezni, vagy másként értelmezni egy bírósági ítéletet. Egy ítélet úgy megszületett, ahogy van, nem tudom, hogy hogy lehet ezt különböző módokon értelmezni. És De Jong asszony beszélt arról, hogy egy tagállam, ez most már az új javaslatra vonatkozik, tehát hogy hogyan lehet azt bizonyítani, hogy egy adott munkanélküli személy minden feltételnek megfelel, és uh, itt most javítsanak ki, hogyha rosszul gondolkodom, tehát, hogy egy személy átmegy az A országból a B országba, és a B országban munkanélkülvé válik, akkor uh, nem ugyanolyan feltételek mellett kap munkanélküli segélyt, mint valaki, aki otthon marad a tagállamában, és ugyanannyi munka, ugyanannyi letöltött munka idő után munkanélküli lesz. Az adminisztratív költségeket is a munkaadónak kell állnia, az lenne a kérdésem, hogy egészen pontosan hogyan állnak ezek össze. Értem nagyjából, hogy miről van szó, de ennek a relevanciáját mégsem értem teljes mértékben. Hát lenne még tíz kérdésem, amit szeretnék feltenni, és lenne még száz, amit fel kell tennem, de egyszerűen a kérdések sem jutnak eszembe, annyira az elején vagyunk még ennek a folyamatnak, de legalább ezeket szerettem volna megkérdezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, igen, kezdjük ezekkel az első és alapvető kérdésekkel. Utána a munka folyamán természetesen több kérdés is lesz majd. Címmel asszony, két perc. Ja, tangan. Köszönöm minden szakértőnek, akik az imént kifejtették véleményüket. Nagyon sokat segített ez. Ugyanakkor az előadásokat jó lenne, hogyha meg tudnánk a későbbiekben kapni. Ez további munkánk szempontjából fontos lenne. Először is a munkanélküli segély exportja minimális időtartamára kérdeznék rá. Ugye háromról hat hónapra kellene ezt emelni a javaslat szerint. Úgy tűnt számomra, hogy önök is úgy vélik, hogy nem észszerű a munkát kereső személyek esetében, ugye a szabad mozgás elvének érvényesülése közben ezt az új szabályozást kialakítani, és nem kellene ezt akár 12 hónapra korlátozni. Mi szólna az ellen, hogy ezt tegyük meg? Ami mellette szól, az számomra logikus, ami ellene szól ezen meghosszabbításnak, az nem világos számomra. Aztán itt a tartózkodási jog megállapodás, megállapítása kapcsán, a szabad mozgásra kapcsolatos irányelvben. Ugye van itt egyfajta teszt, és ez határozza meg a szociális ellátáshoz való jogosultságot, illetve a hozzáférést, és az érdekelne, hogy az önök véleménye szerint a bizottság javaslata szerint, ugye az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján ugye a szabad ö, mozgás jogától való elfordulás megtörténik most a munkavállalók szabad mozgásának érvényülése irányában ez a kérdésem, hogy ezt jól értem el. És aztán itt a hajléktalanok esetében ugye van hajléktalan kezdeményezés több tagállamban, és azzal követ követelésük, hogy határokon átnyúló segítséget kínáljanak ezen személyeknek. Van-e közvetlen összefüggés ezen javaslat között és azon veszély között, hogy a hajléktalanok azon országokban, ahol már jelenleg is korlátozzák a hozzáférést a szociális ellátáshoz, ott esetlegesen a hajléktalanok száma tovább növekedhet. Merci. Euh, Köszönöm. Nem látom Esi asszonyt az FDD részéről. Van-e valaki, aki az FDD nevében óhajt szólni? Jean Lambert asszony, igaza van, elfelejtkeztem erről, két percben kap most szót. Thank you. I'll, I'll... Köszönöm szépen. Már kezdetektől elmondtam, hogy engem mennyire érdekel ez a kérdés, mert a 883-as rendelettel kapcsolatban és a végrehajtási rendelettel kapcsolatban is én voltam az előadó. Elnézést az eltérésért, de akkoriban a tanácsnál egyhangulak kellett erről dönteni, és ez a parlamentnek a hatásköre nagyon korlátozott volt. Visszatérnék néhány kérdésre, amely már elhangzott. Elsőként felmerült egy kérdés a 42-es cikkel kapcsolatban, a 4.2-es cikkel kapcsolatban és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban. Több kolléga felvetette ezt. Az előttünk levő javaslat szerintem ez visszalépés, ami az egyenlő bánásmódot illeti. Hogyha egy konkrét ítélkezési gyakorlatot veszünk be, akkor megkérdőjelezzük elég sok Európai Uniós polgár jogait amikor a gazdaságilag inaktív, tehát nyugdíjas személyekről beszélünk, vagy olyanokról, akik otthon maradnak, míg a partnerük dolgozik. Tehát nagyon sok emberről van itt szó. Közülük lehet, hogy van, akinek van származtatott joga. Egyértelmű ez a szöveg azzal kapcsolatban, hogy kinek van megfelelő joga, és tehetünk-e többet azért, hogy megvédjük az egyenlő bánásmód elvét, hiszen itt komoly nehézségeket látunk jelenleg természetesen azzal kapcsolatban, hogy milyen elmozdulás van az Európai Uniós polgárok jogaival kapcsolatban egy Egyesült Királyságbeli döntés miatt. Ami a modern munkafeltételeket illeti, erről is volt szó. És azt a kérdést illeti, hogy B tagállamban dolgozik valaki három hónapig, miután munkanélküli segélyre jogosult lesz valaki. Hogyan definiáljuk ezt a három hónapot? Hogyha sokan a, csak mondjuk ideiglenesen vállalnak munkát, vagy nem rendszeresen, ezen dolgokat hogyan lehet figyelembe venni, és tehetünk-e többet az eddiginél? Felmerült a kérdés a határmenti munkavállalókkal kapcsolatban, mi szerint esetleg a jelenlegi helyzethez képest ők veszítenének az ellátásokból, tehát hogyha valaki egy tagállamban lakik, a másikban dolgozik. Rájuk mi vonatkozik? Utolsóként pedig mi az, ami kimaradt a javaslatból, az előttünk lévő javaslatból azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megegyszerűsíteni azon emberek életét, akik élnek a szabad munkavállalási jogukkal. Elnök, köszönöm szépen. Mártán úrnak adom meg a szót, ha Miller asszonyt nem látom itt a teremben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jól értem, hogy mit mondott Garcia úr, hogy mit mondott Lőzsong asszony, de Eberhardt professzor sajnos nem értem, lehet, hogy tolmácsolási problémák voltak. Én naívan a szociális védelmi koordinációs szabályokkal kapcsolatos javaslatot, amikor elolvasom, akkor én azt gondoltam volna, hogy többet beszélnek majd a betegbiztosításról, vagy a családi ellátásokról. Itt azt látom, hogy itt alapvetően a munkanélküliségi ellátásokról van szó. Ez már eleve meglepetés számomra. A különböző előadásokból azt látom, hogy az az aggodalom, hogy harmonizáljuk és konvergensét tegyük az Európai Uniós szabályokat, ami az EU-nak egyfajta vágya, vágyálma, de attól tartok, hogy kicsit a farok csóválja a kutyát. Úgy tűnik, hogy az én gondolatom ellentétes az önök projektével. Mielőtt még a munkavállalók szabad mozgását garantáltuk volna, a flexi security előtt a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv előtt kellett volna harmonizálni és konvergensé tenni mondjuk 6-7 tagállamú Európai Unióban ezen szabályokat. És nem így megfordítani a helyzetet, és így a béka nagyobbra akarta felfolyni magát, mint a bika. Nos, úgy látom, hogy itt nagyon komoly ellentmondásokba bonyolodott az Európai Unió. Még valami egyszerű felvetés. Ön szerint nem az lenne a legegyenlőbb és legkönnyebben kezelhető szabály, mi szerint az, aki a járulékokat, munkaadói és munkavállalói járulékokat beszedi, annak kellene kifizetni az ellátást is? Tehát ahelyett, hogy mondjuk az A és a B ország között kellene labdázni, és a ledolgozott időszak arányában kidolgozni szabályokat, ami rendkívül bonyolult lenne. Köszönöm. Miután az előadót és az árnyékjelentéstevőket meghallgattuk, most a képviselőknek adom meg a szót. Először is Maria Rénának két perc. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadásokat is. Az a benyomásom, hogy a koordinációs javaslatban amikor a hozzáférésről van szó, az ellátásokhoz való hozzáférésről, legyen az családi vagy munkanélküli, az elv a korlátozás elve, tehát a szabad mozgást korlátozzuk. Viszont, és ezt a javaslatot sokkal kevésbé tartom egyértelműnek, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó rész szerintem sokkal kevésbé egyértelmű, sokkal kevésbé részletes pont fordítva, tehát amikor a csalás elleni fellépésről beszélünk, és az első részben nagyon erősen korlátozzuk a hozzáférést, ugyanez a filozófia már egyáltalán nem jelenik meg a kiküldött munkaerőkre vonatkozóan. Hogyan lehetne egyértelműen kiegészíteni a már meglévő javaslatot, hogy a kiküldött munkaerőre vonatkozó irányelvet ezt kiegészítse. Van egy ítélkezési gyakorlat egy német javaslattal kapcsolatban, a az ajánlás, valakinek a beajánlásának az elve, tehát abban a tagállamban, ahol szolgáltatást nyújtanak, az a tagállam akkor egyfajta kezesként, pontosabban a kezességi elvről van itt szó, kezesként jár el, kezességet vállal arra, hogy a származási országban ezt kifizetik. Az Európai Unió Bírósága ezt az elvet már elfogadta, és lehetséges, hogy ezt a kezességi elvet kellene a szociális biztonsági koordinációban is alkalmazni. Ezt fontosnak tartom, mert ez egy nagyon komoly csalás, hogyha a szociális ellátást nem fogják a származási országban kifizetni. Tehát az első kérdésem, hogy ezt elképzelhetőnek tartják-e. A második pedig arra vonatkozik, hogy az A1 egy nagyon fontos dokumentum, ennek a kiadásával kapcsolatban mi is a helyzet. Tehát a származási országban garantál ez egy szolgáltatást, amikor a szolgáltatási országba küldünk ki valamit. Valakit. Úgy tűnik, hogy ez retroaktív jelleget is ölthet. Tehát, hogyha valakit ellenőriznek, és nincsen A1-ese, akkor utólag ezt még ki lehet adni. Azt elképzelhetőnek tartják-e, hogy előre adjanak ki ilyen A1-eset? Tehát legalább három hónapig kell szolgáltatást nyújtani a származási országban, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb lehetne már az A1 dokumentumot kiadni a szociális biztonsági rendszerek keretein belül. A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy jó lenne, hogyha egy ilyen összbank az európai vállalatokra vonatkozóan, egyfajta információs adatbank arra vonatkozóan, hogy a származási országokban egy vállalatnak milyen a helyzete. Belgiumban, hogyha valaki nem fizeti be a társadalombiztosítási járulékokat, akkor a vállalattal kapcsolatban egy piros zászlócska jelenik meg. És hogyha valanek, valakinek ilyen piros zászló van a neve mellett, akkor az nem vehet részt közbeszerzési kiírásokban. Nos, hogyha egy másik országban lévő vállalatnak nincsen ilyen piros zászló a neve mellett, akkor hozzáférhet az összes szolgáltatáshoz és ellátáshoz. Tehát ezért lenne érdemes egy ilyen európai információs adatbankot létrehozni, ezzel lehetne biztosítani a tisztességes versenyt a vállalatok között. Ezt tervezik-e a koordinációs szabályokban? Elnök, köszönöm. Zsors Báknak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hogyha a bizottság javaslatát jól értettem, akkor itt jobb szociális védelemről és nagyobb igazságosságról is szó van ebben a javaslatban, a visszaélések megakadályozásáról felvetődik bennem a kérdés, és Steven, Stevens asszony ezt már felvetette, hogy itt összességében 1-2 százalék esetében kerül sor az ellátásnak visszaélésekre, és hogyha megnéz ezt a javaslatot, akkor egyébként a kollégák is már ezt említették, akkor itt csak megerősített ellenőrzésekről van szó, és az a kérdés, hogy itt egy hatalmas administratív ráfordítást hozunk létre, tehát a jövőben mindezt ellenőrizni fogjuk. Ugye jelenleg bilaterális megállapodások léteznek az egyes tagállamok között. A jövőben ez más, hogyan fog kinézni. Aggodalmaim vannak, hogy ezt a kisebbekben nem tudjuk majd kontrollálni, illetve hatalmas administratív költségekkel jár majd mindez. Önök ezt hogyan látják? Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, Áncelder asszony. Merci. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm az előadóknak. Azt hiszem, hogy fontos, hogy megtartjuk most itt ezt az eszmecserét, és láthatjuk, hogy valamennyien számos kérdéssel rukkoltunk itt elő, és bizonyosan lesznek még más kérdések is itt a munkáink során. Szeretnék feltenni önöknek kérdéseket, specifikus kérdéseket, és itt az ingázó munkavállalók helyzetéről van szó, ez már egyébként felvetődött. Az én körzetemben kétféle munkavállalói típus van, ilyen ingázó, egyesek olyan országokba ingáznak, amelyek EU-s tagállamok, aztán olyanok is vannak, határmenti munkavállalók, akik Svájcba mennek dolgozni. Tehát itt az a kérdés, hogy vajon ezen szabályok közvetlenül alkalmazandóak lesznek Svájcra is, avagy először majd specifikus megállapodásokra lesz szükség. Aztán a második aggodalom, amely felvetődött az összes ingázó munkavállaló részéről, ugye az itt a kérdés, hogy nagyon különböző helyzetek vannak tagállamról tagállamra ezek a magá munkavállalók jelenleg jogokkal rendelkeznek, de mi fog történni az átmeneti időszakban, hiszen az az ország, amely az ellátásokat folyósítja, talán olyan feltételek között találja magát, amelyek kevésbé előnyösek, mint a jellegi feltételek. Ezek lennének tehát a kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Marásátyi asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak és az elnyék jelentéstevőknek az általuk mondottakat. Most felülvizsgáljuk ezt a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos irányelvet is, és a prezentációból láthattuk, hogy a kiküldött munkavállalók, és különösen a rövid távú munkavállalók, vagy pedig, és ez is felvetődött, a távmunkát végzők esetében koordinációra lesz szükség az általunk végzett munkákat illetően. igen csak aggaszt az, hogy ne legyen sem administratív többlet teher sem pedig jogvesztés az alkalmazottak számára. Nem szabad, hogy bármit is veszítsenek, amikor ugye megvizsgáljuk a végeredményben a helyzetet, és és olyan eszközökre is szükség van, amelyek a csalás elleni küzdelmet teszik lehetővé, különösen az olyan csalásokra gondolok, amelyeket a postafiók cégek követnek el. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy az adminisztráció végdi el munkavállalókat, ez ugyanis az, ami a legfontosabb itt számunkra, és ezen kell együtt dolgoznunk. Én egyébként rendelkezésre állok a, a jelentéstevőknek, hogy koordináljuk munkáinkat. A kiküldött munkavállalókkal foglalkozó irányelv felülvizsgálata kapcsán, amelynek saját ritmusában persze folytatódnia kell. Nem akarok itt félreértésekbe bocsájtkozni, de természetesen fontos, hogy ez párhuzamosan és összhangban zajoljék a Guillaume által végzett munkával. Köszönöm, hogy van itt kapcsolat ezen két fontos dosszié között, mondja az elnök. Sofia Libero következik. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy beszélünk mindenről, hogy harmonizáljuk a szociális biztosítási rendszereket. Ezt mindenki kéri, különösen a fiatalok, ők ugyanis leginkább kitettek, vagy leginkább alanyai az ilyenfajta munkavégzésnek. Itt nem csak a jelenről, hanem a jövőről is szólnunk kell ezen fiatalok vonatkozásában. Van itt egy olyan gondolat, amivel kapcsolatosan nem világos még számomra a helyzet, és szeretném ezt pontosítani. Jó magam is védem a szociális biztonsági rendszerek erőteljesebb harmonizációját, megpróbálunk egységes alkalmazást találni ezen jogszabályok esetében, hogy a szociális juttatások kiszámítási módja egységes legyen, illetve különböző segélyek, ellátások nyújtásának módja is, amelyeket a munkavállalók kapnak. Azonban az a kérdésem, hogy itt meddig vonjuk kétségbe a szubszidiaritás elvét, ugye azt, hogy vannak olyan területek, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Itt ugye vannak bizonyos tendenciák egyes tagállamok részéről megpróbálják akadályozni ezt a harmonizációs kísérletet, és ez veszélybe sodorhatja ezt a kezdeményezést a jövőben. Köszönöm. Monsieur Sergio Guterres. Sergio Guterres képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívottainknak is, az előadóinknak. Az előadások minősége remek volt. Azt hiszem, nagyon nehéz, ahogyan korábban is elhangzott, egyetértést kialakítani, hiszen annyira eltérőek a tagállamok helyzetei. Itt végeredményben olyan helyzetekről beszélünk, amelyek az összes tagállamot érintik. Vannak olyan kormányok, amelyek választási ígéreteket tesznek. Ugye tudják, hogy egyes munkavállalók jogai sérülhetnek, így az én országomban is az egészségügyi kártyával vannak problémák, és vannak olyan tagállamok, amelyek korlátozzák a más tagállamok polgárai számára az ellátásokhoz való hozzáférés, csupán választási belpolitikai okok miatt. Tehát itt jobb lenne az EU szintű szabályozás javítása, harmonizációja, ezen két visszaélés megakadályozására. Itt mindenféleképpen a szabad mozgás elvét kell támogatni a polgárok esetében. Aztán van itt egy olyan dolog, ami nem világos. Mi a politikai alapelvezen reform esetében, hogy meg akarjuk oldani a problémákat, vagy azoknak akarunk igazat adni, akik magukat a problémákat létrehozták? Én ezt nem látom világosan. Persze harmonizálnunk kell, de két módja van ennek. A lefelé mutató, vagy az ambiciózusabb irányba történő harmonizáció. Ugye meg kell oldani azokat a problémákat, amelyek az új szociális és gazdasági változások révén létrejöttek. Itt nem az a lényeg, hogy melyik tagállam ö, fizet, hanem az a kérdés, hogy milyen jogokat ö, biztosítunk. Ugye itt a számításoknál beszélünk ö, hónapokról, a munkanélküliségéről, arról, hogy esetleg átlagot kell levonni, vagy a jára, befizetett járulékok csak egy részét veszik figyelembe, milyen maximális időtartamot ismernek el. Egyes tagállamok 18 hónapra ismerik el a munkanélküli segélynyújtását, mások csak 6 hónapra teszik ezt. Azt hiszem, hogy a tanács majd csak azon elv alapján vitázik, hogy mely tagállam fizet ne csupán a számításokkal foglalkozunk, hanem a jogokkal is, azzal, hogy hogyan lehet a mobilis munkavállalók problémáit megoldani. Nem követhetünk el politikai hibákat, nem gondolkodhatunk úgy, mint egyes politikai pártok egyes tagállamokban, hiszen nagyon sok munkavállalói jog korlátozás történt választási kampányigéretek okán sok országban. Szinte valamennyi tagállam mert világosan kimondott, hogy vannak visszaélések, De hát itt ugye ez egy tört részét képviseli a munkavállalóknak, akikről most beszélünk. Visszaadom a szót az előadóknak, mindenkinek 10 percben. Globálisabb kérdések is elhangzottak azzal kapcsolatban, hogy önök mennyire pozitívan vagy negatívan értékelik összességében a bizottság javaslatát politikai szempontból, és voltak sokkal konkrétabb szakmai jellegű kérdések, és nagyon jó, hogy ezen különböző részekre tudnak most reagálni, hiszen a mostani vitának az egyik célja az az, hogy mi megfelelő információval rendelkezzünk ahhoz, hogy utána a szakbizottságunk megfelelő szöveget és elemzéseket készíthessen a lehető leghozzáértőbb módon. Professzor úrnak meg is adom a szót 10 percben. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szociális biztosítás koordinációjával kezdődött az Európai Gazdasági Közösség egyáltalán. Az első alkotási aktus a 3-4 85-ből a szociális biztosítás koordinációjára vonatkozott. Európa tehát a szociális biztosítás koordinációja révén lépett a világ színpadra, és aztán ugye 58 éven keresztül foglalkoztunk ezzel a témával. Ez egyik legidősebb téma, amivel az EU foglalkozik, és mindig újra és újra új szociális politikai fejleményekre reagáltunk évek során mindig új elemek jelentek meg, módosítások a szociális biztosítási rendszerekben, és ez a koordináció változtatásához vezetett, új nemzetközi kérdések, új ö, szabályokhoz, rendeletekhez vezettek, és itt van ez a 883-as, 2004-es rendelet is, ugye láthattuk a modernizációt, az expanzi- expanziót. Aztán a második, és mi volt a vezérelv? A szabad mozgást mindenféleképpen jelentősen meg kell szerezni abban az értelemben, hogy aki ezt a jogot használja, annak a szociális jogait védjük. Ugye itt az elpolási biztosítás, a munkanélküliségi biztosítás irányában szerintem jók ezek a javaslatok, abban az értelemben, hogy a koordináció elve erősödik, más területeire is kiterjed a szociális biztosításnak, még pedig a tartós ápolásra, és a munkanélküliségi, a különleges státuszból kikerül és átkerül az általános koordinációs státuszba, ugye a pénzteljesítmények exportja és az időszakok összeszámolása egybe számítása. A koordináció új dimenziót nyer azáltal, hogy az inaktív polgárokat kiveszik a koordinációból, és ez drámainak tűnt számomra, Erről nagyon sokat tudnék mondani, de nem teszem. Azonban a következő évtizedekben ez a probléma nagyon foglalkoztat majd minket, hogy a szociális segély koordinációja a tagállami hatáskörbe visszakerül, és az EU ítélkezési gyakorlata nyomán, amit megtetnek a tagállamok, azt meg is fogják tenni. És kérdés, hogy a tagállamok eredményei vajon megelke a helyüket az emberi jogi bíróságok előtt, ezt majd meglátjuk. Az én országomban egy olyan szociális segélyszabályozás lépett hatályba, mely szerint a tartózkodás első öt évében a EU polgárok nem kaphatnak szociális segélyt. Ez a szociális jogok megnyilvánulását jelenti. Ilyet nem láttunk, és hosszú távon is kétségesnek tűnik számomra mindez. Ez tehát a nagy globális kérdéseket illetően, hogyha a munkanélkül biztosítása reform súlypontja, ezt így kell látnunk. Vannak olyan elvek, amelyek ezen reform szerint emellett szólnak, a szabad mozgást erősítik, és a munkanélküliség szociális védelmi biztosítása erősödik. Tehát ezeket a munkanélküli jogokat exportálják, mert rendszeres járulék fizetésre kerül sor, és ez a biztosítás jogi kapcsolat megerősítését is jelent, és ez helyes. Az elmúlt évtizedekben mindig aggodalmat váltott ki az, hogyha valaki azt mondta, hogy a munkanélküli biztosítási ellátás exportjánál a munkanélküli tartózkodási állam, ahol éppen van, ott kell, hogy ez meg történjen, ez a folyósítás, és ugye itt arról volt szó, hogy ez egy idegen pénz, egy másik tagállam pénz, amit neki folyósítani kell, a szabad mozgás nem fontos azoknak, akiknek van munkájuk, azoknak viszont igen, akik munkát keresnek. Így tehát a munkanélküli segélyek exportja nagyon fontos a jövőben. Ugye egy partner egy másik országban talált munkát, és most a házastársa, a partnere is vele kell, hogy menjen a másik országba, ott munkanélkül lesz, és munkanélküli segélyt fog kérni a korábbi foglalkoztatási szerinti tagállamban. Ugye a Svájc kérdésére kitérve a koordinációs rendszerben Svájc bekerül, az EU és Svájc közötti bilaterális megállapodás nyomán, amely rendszeres időközönként megújul, és remélhetőleg a modernizált európai jog alapján is. A családi ellátások indexelása nem tárgya a javaslatnak. Ez egy nagyon messze menő téma, azonban a családi ellátások indexelása alapjában ellentmond az európai koordináció elvének. Egyrésztről a tény megállapítás elvének az idevágó rendeletben, ugyanis egy ö, itt valamennyi ellátás, amely ezen alapon ö, keletkezik, ez biztosítja az egyenlő bánásmódot, és az administratív járulékos költségeket sem szabad alulbecsülni, hiszen itt állandó stát státuszváltozásokat kell vizsgálni az adott gyermekek esetében az adminisztráló hatóság részéről az indexelő eljárás keretében. Ezt meg kell gondolni, de ahogyan mondottam, az indexás nem képezi ennek a javaslatnak a tárgyát. Aztán itt van a kiküldetéssel kapcsolatos javaslat megváltoztatása, ez felvetődött. A bizottság javaslatát én előnyösnek tartom, ugyanis itt a szociális jogokat a kiküldetés időtartamához igazítja. Ugyanis itt a szociális biztosítási jog és a munkavállalói jogok összefüggenek, és ezért van ez a kiegyenlítési javaslat, mert szerint a munkavállalói jogok és a szociális jogok ugyanazon jogrend alá kell, hogy tartozzanak. Ugye a, beteg, a táppénz, szintén a betegbiztosítási jogra ö, épül, és hogyha más illetékességek lennének, ezeket elszakítanák egymást, ez problematikus lenne. Vannak problémák a javaslatnál arra vonatkozóan, hogy a szociális biztosítási jog a két éves időtartamon túli megállapodásokat is lehetővé tesz, amit a, viszont a munkavállalói jog nem tesz lehetővé. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy ezen alakítási lehetőségeket, amelyek a szociális biztosítási jog 16-os cikkében szerepelnek, ezt esetleg a munkavállalói jogba is megfelelően be kellene vezetni. Az ingázókkal kapcsolatosan megismétlem, hogy az ingázók problémája abban áll, hogy a hatás jog értelmében, hogyha munkanélkülévé válnak, úgy kezelik őket, mint hogyha abban az államban, ahol laknak, ott dolgoztak volna. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy mivel ők egy másik államban dolgoztak, ezért úgy veszik, mint hogyha a másik tagámban végzett munkavégzés ideje a lakhely szerinti tagállamban történt volna, és ez problémákat vet fel. Felvetődött a szubszidiaritás témája. Itt nem ez tűnik számomra problémának, a szubszidiaritásnak megvan a rendszeres helye, a szociális biztosítás, az ápolási biztosítás, a betegbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás rendszerének kialakításában, hogy milyen magas legyen a nyugdíj, a nemzeti szociális jogalkotás hatáskörébe tartozik mindez. Mi most itt az államközi koordináció kérdéseivel foglalkozunk. Nincs alternatívája az európai jognak, az európai jog szabálya az államközi koordinációkat, csak ez szabályozza jól és jobban, mint minden egyes nemzeti jog, és most a következő pontra térek át hogyha az inaktívak számára, a rászorulók számára a tagállamok joga a szociális segélyjogokat autonóm szabályozni, akkor nagyon sok ember áthull a szitán, a hézagok keretkeznek, és ugye itt egyes esetekben nem teljesítik a feltételeket, nem kapnak szociális védelmet, és egy másik tagállamban sem. Ez azt jelenti, hogy már hogy azzal a kérdéssel szembesülünk, és ez egyébként a javaslat közvetlen következménye, hogy a nem koordinált szociális jog európai szinten nagy veszélyekkel jár, mert a szociális háló hézagos lesz. Láthatjuk, hogy ugye itt a tagállamok saját hatásköréikben hogyan dolgoznak, és akkor az emberi jogi bíróságok döntenek az, ezekben az esetekben. Az, hogy a bizottság a bíróság ítélkezési jogát felveszi -e ebbe a jogszabályba, ezt nem lehet kifogásolni. Nem volt világos, hogy a szociális segély hogyan illeszkedik a koordinációba, és ez az utolsó pontom. Megfigyelhetjük, hogy az szociális jogi elképzelés a szabad mozgás kapcsán ez a munkavállalóra összfontosul, az ő szabad mozgását akarjuk védeni, ugyanakkor jelzést akarunk küldeni, hogy az inaktívak, a rászorulók, az úgymond szociális turisták ne kerüljenek a koordinációs rendeletbe, hanem nemzeti szinten szabályozzák az ő helyzetüket, remélhetőleg megfelelő módon. Köszönöm. De Jong. Thank you. Um, I, I think indeed there were a lot of questions raised and the questions vary. Köszönöm szépen. Igen, nagyon sokféle kérdés volt, és több témában, többféle jellegű vagy természetű kérdést kaptam. Az egyik legfontosabb kérdés tulajdonképpen az, hogyha ránézünk a bizottság szövegére, akkor ezt jó javaslatnak találjuk-e, vagy sem. A prezentációkban egy kicsit eltávolodtunk a bizottsági szövegtől. A saját nevemben ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a javasolt változtatások tulajdonképpen jó változtatások, ugyanakkor úgy gondolom, mint ahogy azt már elmondtam az előadásomban is, és mint ahogy ezt a kollégek is megjelölték, hogyha az alapvető feltételeket nézzük, akkor egy kicsit mélyebbre kell ásni, és egy kicsit meg kell nézni a részleteket, és meg kell nézni azt, hogy mi lesz ennek a következménye. Mindenkivel egyetértek abban, hogy igen, technikai jellegű szövegről van szó. Meg kell tehát néznünk, hogy a mindennapok szintjén milyen változtatásokat hoz majd ez, meg kell néznünk, hogy mik esetleg a hiányosságok, és hogy milyen kérdéseket szükséges még föltenni, hogy valóban lássuk, hogy a javasolt szöveg hatékony lesz-e vagy sem. Én egyébként reménykedem, hogy igen. Amikor a munkanélküliségi juttatásokat nézzük, ez ugye az egyik legfontosabb kérdéskör, ez az ingázók számára nagyon fontos, ugyanis a legutóbbi foglalkoztatás szerinti tagállam felelős a munkanélküliségi segély kifizetésére, és tulajdonképpen itt egy egészen logikus lépésről van szó. Tehát az a tagállam, amely megkapta a juttatásokat, amelynek társadalombiztosítási rendszere megkapta ezt a pénzt, ahova ez befizetésre került, akkor ez a tagállam lesz felelős azért, hogy kifizesse a munkanélküli segélyt is. Megvan ennek a maga logikája. Ugyanakkor meg kell néznünk a most javasolt szöveget is, itt ugye különböző esetek vannak, több mint 12 hónap, kevesebb, mint 12 hónap, három hónap. És a kérdés az, hogy a szöveg így is elég nehezen alkalmazható, a jelenlegi szöveg is nehezen olvasható és nehezen értelmezhető. Ez a sok különböző eset nem teszi ilyen még nehézkesebbé ezt a szöveget, sőt nem teszi egyenesen lehetővé az egyszerű ingázó számára, hogy kisilabizálja ebből a szövegből, hogy milyen jogai vannak. Kellene, hogy legyen valamilyen egyszerű módja ennek a ennek az egész szövegnek, hogy a 12 hónapot hogy kell elképzelni, hogy 12 egymást követő hónap, vagy összesen 12 hónap összeadódhat rövidebb periódusokból is, az embereknek tudniuk kell ezt, amikor megkezdik a munkájukat, hiszen elképzelhető, hogy az elején rövidebb munkaszerződést kapnak, és akkor is biztosnak kell lenniük abban, hogyha utána esetleg munkanélkül maradnak, akkor megkapják a juttatásokat. A társadalombiztosításról szóló rendelet olyan eszköz, amely elősegíti az Európai Unión belül a személyek szabad mozgását. Tehát ebben a tekintetben ez a téma is, és az a téma is, amit már felvetettem az imént, és amire a kérdések vonatkoztak, ami nem más, mint az administratív formaságok, tehát amikor kimondja a rendelet, hogy egy adott személy valamilyen társadalombiztosítási rendszerhez tartozik, és hogyha minden megfelelően zajlik, akkor a juttatásokat meg fogja kapni az érintett személy. Mindenképpen fontos, hogy elősegítsük az emberek szabad mozgását, és az adminisztratív terheket csökkentsük. Nemzetközi kontextusban nagyon fontos, hogy meglegyenek az megfelelő szabályok, mert különben egyszerűen a vállalatok sem fogják azt támogatni, hogy egy munkavállaló átmenjen egy másik országba, mondjuk Hollandiában nagyon sok esetben előre for, előfordul a távmunka, hogy mondjuk négy nap, egy nap, tehát hogy valaki 25%-ban a saját tagállamában van, otthon van, és a maradék 75%-ban pedig egy másik tagállamban dolgozik, és ez nyilván megváltoztatja, sőt bonyolultabbá teszi a társadalmi juttatások rendszerét és a munkavállalási engedélyre vonatkozó eljárásokat is. Azt viszont el kell kerülnünk, hogy valakit pontosan ez kizárjon abból, hogy részben távmunkában otthonról dolgozzék. Az embereknek igenis lehetőséget kell nyújtani arra, hogy több tagállamban is dolgozzanak, és a jogi szöveg ezt lehetővé teszi, de a gyakorlati megvalósításban igenis látok itt akadályokat. Volt még egy kérdés a távmunka kapcsán. A távmunka azt hiszem, hogy inkább a jövő zenéje, és a technológia fejlődésével ez valószínűleg egyre jelentősebb lesz. Az érintett adminisztratív eljárásokat is javítani kell, hogy ez lehetséges legyen. Látjuk a vállalkozások részéről, hogy tényleg szeretnének megfelelni a társadalombiztosításról szóló rendeletnek, de meg van kötve a kezük, nehezek a szabályok. Természetesen magának a munkaadónak is az az érdeke, hogy tiszta legyen, ez a társadalombiztosítási rendszer, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki másik tagállamban balesetet szenved, miközben két tagállamban dolgozik, és egyszerűen felderíthetetlen az, hogy melyik tagállam társadalombiztosítása kell, hogy fizessen. És ezekben az esetekben nyilván a visszaélések és csalások is gyakoribbak. Hogyha elérjük, hogy a megfelelő hatósághoz befolyjanak a juttatások, és ez a megfelelő értékű legyen, akkor nyilván ez visszafelé is működni fog, hogyha járulékokat megfelelőképpen befezetik, akkor a munkanélküli segély vagy egyéb juttatások is megfelelőképpen kifizetésre kerülnek. Hogyha technikai szemmel nézzük ezt a szöveget cikkről cikkre, akkor meg kell néznünk majd így, hogy melyek azok a kérdések, amelyek felmerülhetnek még a szöveg kapcsán. Köszönöm szépen. Garcia de Cortázar Nebreda úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, hogyha az Európai Unió sikertörténeteit nézem, az Európai Egészségbiztosítási Kártya mindenképpen siker volt, aztán itt van az euró is, hát most az euró egy kicsit ugye megingott, de azért igenis vannak az Európai Uniónak nagy eredményeit, amit az európai polgárok is nap mint nap látnak. Felmerült a kérdés, hogy mi a véleményünk a bizottság javaslatáról. én a magam nevében azt tudom elmondani, hogy kritikus vagyok. Szeretném, hogyha ez a rendelet tökéletes lenne, és egyel, egyelőre mondjuk olyan 80%-os elégedettséget tudok felmutatni. Tehát nekem igazán szívügyem ez a szöveg, ezért azt szeretném, hogyha ez tökéletes lenne. Hogyha nincsen más alternatíva, és ezt itt és most el kellene fogadni, akkor lehet, hogy megtenném de szerintem érdemes még ezen dolgozni, hogy még jobb legyen, és úgy tudjuk elfogadni. Van egy kérdés, amit én nagyon érdekesnek találok. Ez pedig az a kérdés, hogy a három vagy a hat hónap esetében hogy tudnánk még javítani a szövegen. El fogok most mondani valamit, a lehet, ami lehet, hogy meglepő lesz. Nem olyan rég, decemberben az EBSCO tanácson a spanyol miniszter a következőket mondta. Ezekben, ezeknél az exportált juttatásoknál, ahol három hónap vagy három hónapnál rövidebb időről van szó. Itt az integráció kb. 10%-os, és hogyha ennél nagyobb periódusról van szó, mondjuk 6 hónapról, akkor már 60 vagy 70%-os is lehet az integráció. Spanyolországban azt gondolhatnák, hogy kevesen jönnek dolgozni, ugyanakkor Spanyolország nagyon sok vándorló munkavállalót bocsát ki. Egy nagyon sokáig Spanyolországba érkeztek rengetegen munkát vállalni, aztán utána rengeteg spanyol indult el, hogy máshol vállaljon munkát, Éppen ezért Spanyolország számára mind a két irányba rendkívül fontos a juttatások megfelelő kezelése, és mint ahogy az imént említettem, az integrációs faktort is figyelembe kell venni. És azért beszéltünk az Egyesült Királysággal kapcsolatos bírósági döntésről, mert itt az ítélet a Brexit előtt hat nappal született meg és ugyan nem tudom, hogy ugyanez az ítélet született volna-e, hogyha most kell megszületnie ennek az ítéletnek. A többi ítélet, amiről beszéltünk, nem beszél szoros értelemben a szociális juttatásokról, hanem vegyes, speciális juttatásokról. De mi az, hogy vegyes speciális juttatás. Ezek olyan juttatások, ahol különböző aspektusokat kell figyelembe venni, mondjuk hat hónap esetén, vagy három hónap esetén és véleményem szerint a bizottság javaslata messzebb megy annál, mint amit a bíróság kimondott, és ez hatékony fegyver lehet a személyek szabad mozgásának védelmében. Természetesen nem szeretném elősegíteni a csalások és a visszélések lehetőségét, hanem éppen, hogy ezekre le kell csapni, de azért nem hinném, hogy ágyúval kellene lőni a légyre, és hogyha a munkanélküliségről beszélünk, akkor európai kontextusba kontextusba kell ezt helyezni. Tehát, hogyha én valakivel szerződést kötök, akkor annak a félnek fizetnie kell nekem. Ez a minimum, hogyha valaki munkaszerződést köt egy másik félel, akkor elvárja, hogy megkapja a munkabérét, és természetesen a járulékokat is be kell fizetni, és utána, hogyha munkanélküli vagyok, akkor logikusan elvárható, hogy megkapjam a munkanélküli járulékot, és a kapcsoló elem pedig a az adott személy tartózkodási helye, hogy éppen hol él, így lehet strukturálni ezeket az intézkedéseket. Tehát, hogyha valaki Németországban dolgozik, és azt mondják neki, hogy majd Spanyolországból fog munkanélküli segélyt kapni, mert ott dolgozott egy pékségnél, akkor nem hiszem, hogy ezt érteni, és ez így nem is logikus. Az indexálás kapcsán őszintén mondom, hogy itt ki fogjuk nyitni Pandora szelencéjét. A gyermekek után kifizetett juttatásoknak attól kell függniük, függeniük, hogy hol lakik az adott gyermek, és elképzelhető, hogy mondjuk ez az összeg Németországban 2000 euró, míg Spanyolországban mondjuk 1200, tehát szükség van valami koordinációra, különben nagyon komoly problémák lehetnek. Mondjuk tegyük fel, hogy Franciaországban élő gyermekről van szó, akkor francia járulékot kell kifizetni a gyermek után, vagy pedig nem. És azok, akik Spanyolországban laknak, azok ugyanannyi pénzt kapnak egy gyermek után, mint azok, akik Spanyolországon kívül élnek. Tehát ez az emberek számára követhetetlen. Sok esetben megemlítették Svájcot is. Svájc kapcsán elhangzott, hogy a jelenlegi rendelet meg kell, hogy oldja a Svájccal való viszonyunkat is. A bizottság úgy tűnik, hogy ajánlásokat fog elkészíteni az ingázók számára Svájcban. És szeretnék még elmondani egy nagyon érdekes dolgot. és amíg a tartós ellátásra jogosultaknak kifizetett segély ugye nem ugyanaz, mint egy betegségi járulék, és bár mind a kettőért tulajdonképpen az egészségbiztosító fizet. Ugye a szavazati rendszer minősített többség ezért jó lenne, hogyha ezt meg lehetne változtatni, hogy a jogi helyzet egy kicsit tisztább legyen. Na most azok, akik máshol élnek, illetve hogy ők hogyan kapcsolhatóak össze a származási országukkal, a tartózkodási országukkal, vagy bármi mással, Az ő esetükben természetesen szükség van az irányelv módosítására, de és úgy gondolom, hogy az eddigi módosítások tulajdonképpen pozitívak voltak, és a delegált, illetve végrehajtó aktusokat is figyelembe kell venni. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy a francia szenátus a végrehajtó aktusok kapcsán jelentést készített, és kiderült, hogy a szubszidiaritás elve itt sérül, ugyanis az a végrehajtási aktus, amelyet az Európai Unió vagy az Európai Bizottság kibocsát, azt nem véleményezheti senatus de... o actos delegados. Pero les voy a contar un ejemplo. Un ejemplo. Nos, azt gondolom, hogy itt túlmegyünk ezen az egyszerű eseten, lenne, és egy, lenne egy példám erre. Nézzünk egy végrehajtási javaslatot. A bizottság azzal a joggal bír, hogy a rendelet mellekletét megváltoztassa. Lehet, hogy önök még el sem olvasták a mellékletet, mert nagyon nehézen lehet ezen átrágni magunkat, de van a hármas melléklet. Nos, a hármas mellékletben a parlament írja ezt, és előírja a tanácsnak, hogy hogyan lépjen a polgárok és a munkavállalók érdekeinek a védelmében, és a bevándorlók és a munkavállalók érdekének védelmében kell lépnie a tanácsnak. Nos, ezen végrehajtási és delegált aktusok alapján sajnálom, hogy nincsenek önöknek megfelelő hatáskorai, hiszen ami a mellékleteket illeti, legalábbis az önök többségénél nagyon sok hatáskör és nagyon komoly hatalom jelenik meg. Ugyanannyi, mint amennyi egy alapaktusnál megjelenne. Hogyha valaki az alapaktust hajtja végre, legyen ez rendelet vagy irányelv, akkor ezáltal a mellékletet is végrehajtja. De önök kezéből kikerülnek a mellékletek, hogyha valaki más ezt meg tudja változtatni. Ami a szubszidiaritást illeti, azt gondolom, hogy az esetek 99%-ában itt valóban szubszidiaritásról beszélhetünk. Ami a francia problémát illeti, Nos, ez egy nagyon intelligens felvetés, de mégiscsak korlátozottan érvényesül csak. A személyek szabad áramlására vonatkozó irányelvel foglalkozunk olyankor, amikor ennek alig van következménye. Jódi Korálnak adom meg a szót a bizottság részéről. Merci, merci, monsieur le président, et merci beaucoup euh, aux trois Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a három előadónak is az elhangzott előadásokat, azt gondolom, hogy nagyon részletesen elemezték a javaslatunkat. Az utolsó mondathoz térnék vissza. Azt hallottam a három szakértő részéről, hogy alapvetően a javaslatunk jó. Még persze lehet rajta javítani, nem mondom én ennek az ellenkezőjét, de a független szakértők ezt mondták, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy jó ez a javaslat valóban még tovább kell dolgozni rajta a tanácssal és a parlamenttel, mint társjogalkotókkal, azért, hogy tökéletes legyen a jogi aktus, amely megszületik. Röviden, ami a javaslat céljait illeti, ez már elhangzott, egyrészt meg kell erősíteni a kapcsolatot a munkavállaló és a munkavállalás tagállama között, vagy ahol munkát szeretne vállalni. Ez a munkanélküliség ellátásra vonatkozik. És itt megnyugtatnék mindenkit, hogy nem új jogokat vezetünk itt be. Nem kötelezzük a tagállamokat, hogy mondjuk három hónap után ellátást biztosítsanak. Mi csak azt mondjuk, hogy három hónap után az a tagállam, ahova elmegy a munkavállaló, mentességet kell, hogy alkalmazzon, de a mobilis munkavállalókra nem vezetünk be újabb jogokat a már meglévő jogokhoz képest. Másodszorban a visszaélésekkel kapcsolatban. Többen elmondták, hogy ez egy igen kényes és összetett kérdés. Azt kell elérni, hogy ne hivatkozhassunk európai szabályokra úgy, hogy azzal visszaélhessenek. De nem szabad túlságosan szigorú szabályokat sem megfogalmazni, amelyel korlátozhatnánk a mobilitást ami az inaktívak egyenlő bánásmódját illeti. Megnyugtatnám az itt jelenlévőket, hogy az inaktívok kategóriájában nem tartozik a munkavállalók családtagjainak a köre, és azok sem, akik a, az alapszerződés vagy a rendelet alapján munkavállalói státuszt élveznek, és ez nagyon fontos, mert ezzel korlátozzuk ezen záradéknak az alkalmazási körét. Végül pedig Carlosszal lenne egy részletes vitánk. Azt hiszem Európában ő az egyedüli személy, aki a 90, a 83-as rendeletről hozzájöttően tud beszélni. Ami a kodifikációt illeti, az Egyesült Királyságra vonatkozó, az Ilamovics, a Brej, a Dano ítéleteket illeti, hát erről persze lehet még beszélni, a tanácsal és a parlamenttel is kell még erről egyeztetni. Ez a második dolog. Tehát el kell kerülni a visszaéléseket, anélkül, hogy túlságosan korlátoznánk a munkavállalók szabad mozgását. Tehát ezek voltak a visszaélések, és akkor most érre, tehát a harmadik kérdésre, a csalás kérdésére a kiküldött munkaerővel kapcsolatban. Itt az a cél, hogy a nemzeti jogszabályokat rávegyük arra, hogy a nemzeti hatóságokat, hogy jobban járjanak el, és jobban fel tudják deríteni a biztosítási vagy szociális biztosítási csalásokat. Ezért kell az ilyen jellegű együttműködést a tagállamok között megerősíteni. És az átláthatóság jegyében az biztos, hogy fontos, hogy érthetően fogalmazzuk meg a jogi aktusokat, és ezért a, az egyik ellátási körre külön bekezdést fogunk bevezetni. Még egyszer összefoglalván nagyon örülünk annak, hogy a tanácsal és a parlamenttel együttműködhetünk, és így tudunk tovább javítani ezen nagyon fontos kérdéskörön. Ez annyira fontos, hogy a parlament, a tanács és a bizottság is prioritást élvező kérdésként azonosította be ezt a kérdést, és nagyon fontos gyorsan előrelépéseket elérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, most Gion Balesznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért vetettem fel talán kicsit hirtelen ezt a kérdést, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a szakértőink általános véleményét megismerjük a javaslattal kapcsolatban. Ma meghatározásra került a keret a javaslat vitájával kapcsolatban, arra vonatkozóan, hogy ezt a rendeletet hogyan lehet felülvizsgálni és átdolgozni. A javaslat jó irányba mutat, ezt láttuk, és a célja az, hogy javítsa a munkavállalók mozgását azáltal, hogy jobban védi az érdekeit. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a javaslatban lehetnek ellentétes hatások is, ezeket minimum szintre kell leszorítani. Például külön odafigyelnék arra a kérdésre, hogy a vállalatok, a közigazgatás és a magánszemélyek számára elkerülendő az, hogy túlságosan nagy adminisztratív terheket jelentsen mindez, és adott esetben a jogosultak között megkülönböztetés alakuljon ki. Hiszen erről van itt szó, hogyha egy jogosult nem fér hozzá a jogához, mert túlságosan bonyolult ehhez hozzáférni. És persze fontos felvetni, és ezt részletesen meg fogjuk vizsgálni őszintén, azért, hogy kompromisszumra juthassunk, az inaktívak kérdését is. Ez végül is az, az a problémás pont, amelyen az egész esetleg elbukhat, vagy legalábbis amely miatt megosztottá válhatnak a jogalkotók. Erre nagyon oda kell figyelni. Ami a módszert illeti, ezzel kapcsolatban két dologra figyelnünk majd oda, és itt az árnyék jelentéstevőkhöz is fordulok valamint a társ előadó a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban szintén érintett ebben. Következő javaslatom. A munkánkkal kapcsolatos határidőket még a nyár előtt elküldjük, azért, hogy a bizottság számára egyértelmű legyen, hogy milyen határidőkkel kell dolgozni, és hogy mikor a várható a végleges megállapodás a kérdéssel kapcsolatban. Másodszorban javaslattal élek majd arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egyrészt a szakértőkkel együttműködni a jövőben is, a meghívott szakértőkre gondolok, és más előadókra is a civil társadalomból, természetesen itt gondolok a munkavállalók és a vállalatok képviselőire, de másokra is. Például a nemzeti szociális biztonsági szakértőkre is gondolhatunk, nagyon fontos lenne őket is meghallgatni. És ugyanezen logikát követvén lenne még egy javaslatom az árnyékjelentéstevők felé, hogy korlátozottan és a nyilvánosság bevonásával munkalátogatásokat is tehessünk bizonyos tagállamokban azért, hogy jobban megérthessük, hogy milyen különbségek vannak. Egyfajta példaországokba utaznánk el az egyes földrajzi régiók tekintetében, ezt el kell osztani, és figyelembe véve azt is, hogy milyen elvek alapján működnek egyes országok. Gondolok itt a kelet- és közép-európai országokra, északi vagy dél-európai országokra. Jó lenne, hogyha ezt elérhetnénk azért, hogy jobban felmérhessük, hogy milyen nehézségek vannak, és milyen specifikus helyzetek alakultak ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy előzetes tanulmányt kellene a migrációs kérdésről is készíteni, hiszen nem lehet erről csak a nagy ürességbe beszélni. Ma Európában van persze EU-n belüli migrációs helyzet, vannak olyan országok, ahol EU-n belül nagy a bevándorlás, és vannak EU-n kívüli bevándorló országok is, például Spanyolország, fontos erről beszélni. Ennyit akartam most elmondani. A következő hetekben tehát megszületik majd az első határidőre és munkamódszerre vonatkozó javaslat, amit mindenki, az összes árnyék jelentéstevő megkap majd, és a társ előadóm is, aki a kiküldött munkavállalókkal foglalkozik, hiszen nagyon fontos őt is bevonni. Elnök, köszönöm szépen. Most az ülésünk ezen szakának a végéhez érünk, és azt gondolom, hogy az egyes előadásokból kiderül, legyen az a szakértők vagy a képviselők hozzászólása, hogy mennyire fontos stratégiai jelentőségű az Európai Unió jövője szempontjából ez a kérdéskör. A szabad, a munkavállalók szabad mozgása alapvető elv, a mobilitás legyen az határon átnyúló vagy határmenti, rendkívül fontos, és ennek nagyon komoly kihatásai vannak az emberek mindennapjaira. Munkanélküliség, egészségügy, nyugdíjrendszer, szociális ellátások, családi ellátások, és sok kérdést felvet ez a jogosultságok, a jogosultságok megtartása tekintetében, és azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet korlátozni a visszaéléseket, vagy adott esetben a csalásokat. Az biztos, hogy ez egy olyan kérdés, és a vitából is ez kiderül, hogy rendkívül összetett kérdések merülnek fel. Ez még nem jelenti azt, hogy ne kellene olyan intézkedéseket hozni, amelyek a lehető legegyszerűbbek, átláthatóbbak, értelmezhetőbbek, máskülönben attól tartok, hogy nem lesznek hatékonyak. Még valami, amely kiderült a hozzászólásokból, és a legutolsó hozzászólásból az előadó részéről leginkább, hogy nagyon fontos kapcsolatot teremteni a koordinációs szabályokra vonatkozó munka és a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv felülvizsgálata között, hiszen egyértelmű az összekapcsolódás a két kérdéskör között. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők számára biztos, hogy van elég anyag, amit feldolgozzanak. Őszintén nem csak formai szempontból szeretnék most köszönetet mondani az előadóinknak, a bevezetőkhöz, és azért, hogy mennyire rendkívül jó minőségű és pontos válaszokat adtak. Ez egy olyan téma, amely, hát ha mondhatom, így nem igazán szexi, de az önök előadásainak köszönhetően mégiscsak rendkívül élénk vita alakult ki, és ez is nagyon fontos, úgyhogy tényleg külön szeretnék köszönetet mondani minden meghívottunknak. Most ideiglenesen felfüggesztem az ülésünket, fél órás szünet következik, és utána fél hatkor folytatjuk a munkát szavazással. Köszönöm.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 Yeah.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 Ok. Je vous propose tout doucement de prendre votre place. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Nous allons commencer. Foglaljanak helyet a kedves kollégák. Sont les normes pour l'accueil. Egyetlen témában kell vitáznunk, illetve szavaznunk a mai napon a nemzetközi védelmet kirámezők befogadására vonatkozó szabályok. A jelentéstevőnk Benifej képviselő volt ahogy látom, a kollégák még nem értek oda a helyükre, még az utolsó sprintelőkre várunk néhány másodpercet, aztán mindenki behelyezi a szavazókártyáját. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc je commence par l'amendement euh, Kezdjük el a szavazást 93 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 94 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 19 mellette. 18, javít az elnök, 18 mellette ellene. Azt javaslom, hogy ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tizenkilenc mellette, ellene Ezt is ellenőrizni fogjuk, mert pedig kiegyenlített. Egyelőre a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk két szavazat többséggel, 95 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, Ezt is ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk négy szavazat többséggel. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es okafogyottá vált, 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, hiszen nagyon fontos kompromisszumról van szó. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Százas mellette, ellene, ellenőrizzük. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 101. Mellette. ellene elutasítottuk. 25 mellette ellene ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk két szavazat többséggel. Lapozni kell, mert nagyon sok módosító nem befogadható. Le 102 ah, ah, Sorry, le 102. 102. Mellette. Második oldalon járunk. A 102-esről kell szavaznunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26. Huszonhat mellette, ellene, elfogadtuk. Lapozzunk. ó kompromisszum. El, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. harminc háromtól 132 kettőig amelyek ugyanolyanok mellette, ellene, elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Illetve, bocsánat, mondja az elnök, elutasítottuk. Nem, nem kell ellenőrizni, egyértelműen elutasítottuk. 136, 137, 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száznegyvenkettő mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A szavazást lezárom elutasítottuk. 145 mellette, ellene, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146. A 36-osat szeretnék ellenőrizni? A második részt fogjuk akkor ellenőrizni. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38. A 152 es szeretnék ellenőrizni? Rendben van. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egy szavazat különbséggel. 38, 153, 154 mellette Parancsoljon! Elnézést kérek, mellette akartam szavazni, nem ellene, rossz gombot nyomtam meg, és ez megváltoztatja a szavazás eredményét. Túl késő, mondja az elnök, túl késő. Ezen már nem lehet változtatni, mondja az elnök. Sajnálom, nem lehet ezen változtatni, túl késő. Harminc nyolc 154 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-153-154-et ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elnök úr, az asszisztensek nem kérhetik azt, hogy ellenőrizzünk egy szavazást csak a képviselők kérhetik, elnök úr. Igen, mondja az elnök, valóban ez így van, csak képviselő kérheti, hogy ellenőrizzünk egy szavazást, asszisztens nem. 39-155-156 mellette, ellene, elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 162 mellette, ellene, elfogadtuk 163 mellette, ellene, elfogadtuk. Negyvenegy. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42, 168, 169 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 177 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 46-osat szeretnék ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Le vote est clos. Zárom a szavazást. Elfogadva két szavazattal N kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 187-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszumos, nem, nem, túl gyorsan haladtam, 190-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 191-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A. E kompromisszumos. Itt van egy szóbeli módosító. Bönifej úr, tessék. Yes, we have a proposal from... Uh, Van egy ALDE javaslatunk, amit most szeretnék felolvasni. Ez egy szóbeli módosító, amely az insuring utáni részt helyébe lépne. Az insuring után töröljük ezt a részt, és e helyébe ez kerülne, hogy the reception conditions for all applicants. Okay. Est-ce qu'il y a des oppositions à Van -e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Nincs. Ez esetben szavazhatunk az elkompromisszumosról mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. B kompromisszumos mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Amendement 3 et 3-as módosító és 53-as módosító mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette nem ez okafogyott, elnézést. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es, 60-as, 59-es módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasít, elfogadva 61-es mellette, ellenőrizzük a 7-es, 60-as, 59-es módosítókat, elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító okafogyott, 62-es okafogyott, 63-as szintén. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es, 64-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. C. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette elnézést, túl gyorsan haladtam, nem ez oka fogyott. A 80-as mellette 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. On Kezdjük újra 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 85-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 85-össel kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazat különbséggel. Igazuk voltam azoknak, akik kérték az ellenőrzést. 88. Amendement 88. 89-es, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 91-es mellette ellene tartózkodásra elutasítva 92-es 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig következzék a név szerinti záró szavazás elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ezzel le is zártuk a munkát, holnap pontban kilenckor találkozunk.